Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kérném mindenkinek a figyelmét. Folytatjuk a plenáris munkát. Magyarra váltok. Köszöntöm Önöket, and our first item this evening I am confused now. Uh, excuse me. Elnézést, angolra váltottam. Napirendi pont. Bent Benson jelentése energiahatékonysági cselekvési tervről. Mindenekelőtt az előadónak adom meg a szót, Bent Benston úrnak. Övé a szó négy perc erejéig. Köszönöm, elnök úr. Az EU 20%-os energia akar elérni twenty ig Ez azonban meglehetősen nagy kihívás. Jó, ha ten twelve ot el fogunk érni egyes becslések szerint, ez se rossz, de környezeti, gazdasági és szociális okokból minél nagyobb arányt kéne elérni. Ehhez kevesebb energiát kéne elsősorban felhasználni, meg kéne takarítani az energiát, más gazdasági haszonteremtésre átirányítani az így megtakarított pénzeket. Kína például nagyon intenzíven elkezdett beruházni ebbe a területbe, és az EU már lemaradóban van. Az USA-ban is nagyon jó új kezdeményezések és körülmények vannak. Európában azonban lassan haladunk előre. Az innováció nem kap megfelelő támogatást, és a politikának lenne az a feladata, hogy egyes területekre jobban odafigyeljen ahelyett, hogy a világot vezetnénk, most lassan már e, ilyen területen is lemaradunk a versenyben, nem csak más területeken. Pedig új munkahelyeket lehetne teremteni a kis és középméretű vállalkozások számára ilyen programokkal. Az energia hatékonyságot a nemzeti cselekvési tervektől is el kéne várni, főleg az építőipari cégektől. Nemzeti cselekvési terveket kellene íratni. Óriási kihasználatlan potenciál van még ezen a területen, nagyon sok mindent lehetne még javítani. Ehhez a bizottságnak erőteljesen be kéne vetnie eszköztárát, és ha a cselekvési terveink nem elég ambíciózusok, akkor, nem tudom, tagállamoké, akkor a bizottságnak kéne azokat visszadobnia. A polgároknak így is több biztonságot adhatnánk, Nyilván vannak nemzeti kompetenciák, amelyekbe nem lehet beleszólni. Az építési ágazatban óriási kihasználatlan potenciál van, és itt különösen sokat lehetne tenni az energia megtakarítás érdekében. A termékpolitika területén normákat és védjegyeket, címkéket kellene bevezetni, újakat, minden eszközzel támogatni kell az innovációt. Az építési, lakásépítési politikában pedig kötelezővé kéne tenni az, azt, hogy 40%-os energia megtakarítású házak épüljenek a jelenlegiekhez képest. Meggyőződésem, hogy ezeken a területeken óriási versenypotenciál is van hosszú távon, tehát ez pénzügyi eszközök megléte esetén óriási növekedés generáló hatással bírhat. Többféle modell létezik. A kérdés csupán az, hogy hogyan valósítjuk meg ezeket a gyakorlatban. Nagyon fontos, hogy a lényegre koncentráljunk, hiszen ez az európai vállalkozások szempontjából is nagyszerű lenne. úr, és most megadom a szót Günther Öttinger biztos úrnak, kérem ismertesse a bizottság álláspontját. Herr Präsident, meine Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! Az MV, az ITRE és a Regionális Szakbizottságnak nagyon hálás vagyok az intenzíves, intenzív tanácskozásokért, illetve a mai jelent, eh, jelentésért. Külön köszönet eh, Bencen képviselőnek, illetve mindazoknak, akik eh, régóta foglalkoznak a témával és jelentős kompetenciával bírnak. A 20%-os cél a széndiokszid kibocsátás, az energia, megújuló energiaforrások növelése, az energia mixben, illetve az energiahatékonyság növelése. Nagyon fontos, hogy ezzel kapcsán köztes mérleget vonjunk a széndiokszid kibocsátás csökkentésénél, a megújuló energiaforrásoknál. Jó úton járunk, ami az energiahatékonyságot illeti, itt azonban le vagyunk maradva. Hogyha nem cselekszünk, akkor le leszünk maradva. A tanács, a bizottság és a parlament mind közösen dolgoznak ezen a feladaton. de nem a 20 a nagyobb energia a hatékonyság már a cél, hanem a 8-9-10%-os növekedés 10 éven belül. A második megjegyzésem, az energia hatékonyság kifejezés nem tetszik annyira, hiszen rajtunk kívül ezt nem érti senki. Hogyha szomszédaikat, barátaikat megkérdezik arról, hogy mit értenek ezzel, nem biztos, hogy tudják. Az energia megtakarítás szó mond nekik valamit, de az hatékonyság szó nem feltétlenül. A cél megfogalmazásánál ki kell gondolnunk azt, hogy mit szeretnénk elérni, ugyanis ennek a definiálása még nem zárult le. A 2005-ös évet a 2007-es év váltotta fel Románia és Bulgária csatlakozása miatt, és ez volt a kiindulási év, az akkori fogyasztási mérték ismert. A határozatok egy átlagos perspektíváról beszélnek, tehát egy olyan energia fogyasztásról, amely felfelé növekszik, és ezt kell 20%-kal csökkenteni. Meg kell kérdezni azt, hogy az energiahatékonyság nélkül is növekszik-e az energiaigény. Az én országomban, Németországban nem, de az új tagországokban, ha az autókat nézzük, az autók sűrűségét, a lakóhelyek nagyságát, az ipart, akkor minden bizonyal igen a válasz erre a kérdésre. Eddig azonban még nincsen objektív eh, módon érvényesíthető perspektíva a 20% mennyiből, tehát minek a 20%-áról beszélünk. Vannak a primér energiaforrások, én néhány prognózisbeli adatot megkérdőjeleznék. Az Európai Unió alapító tagjai a 20%-os csökkentési ért, érték nélkül növekvő energiaigényt mutatnak. Ez azonban nem lehetséges. Számokra, megbízható számokra, prognózisokra és alátámasztott adatokra van szükségünk. Februárig, illetve márciusig szeretnénk ezeket kidolgozni. Az állam és kormányfők nagyon fontos, hogy ezt a témát a válság után is ugyanolyan komolyan vegyék, mint most. A kötelező érvényű célokat tekintve a tagországok feladatai is tisztázottak, ők önkéntes alapokon szeretnének dolgozni, és ami a kötelező érvényt illeti a két-három éve hozott döntéseknél, el vannak csúszva. Tisztáznunk kell azt, hogy a 2020-ra nézve az energiahatékonyság nélkül mit jelent a 20%, ez csak egy elméletű jellegű elgondolás, és minek a 20%-áról beszélünk pontosan. Honnét indulunk ki? Először is az épületeknél. A lak- lakó épületeknél, az ipari épületeknél, a meglévő épületeknél. Itt van a legtöbb teendő. És itt értekű, értékű hatást fejtetnek ki a, a tartományok, az önkormányzatok, tehát mind, mindenütt, ahol az államnak vannak épületei, itt kell elkezdeni az energiahatékonysági feladatokat. A különböző tagországokban különböző szanálási programok indultak be. Ezeket össze kell kötni egymással az európai szinten. Lehet, hogy kevesebb betont kellene finanszíroznunk a piacterekhez, kevesebb elkerülő utat, és több energia ható, hatékonyságot kell társfinanszírozásban megvalósítanunk. Ez a következő költségvetési időszak szempontjából is döntő jelentőségű lesz európai szinten. A következő téma a szállítás. Tudjuk azt, hogy vannak olyan tagországok, ahol ezer lakóra 550 eh, autó dízeles és nem dízeles esik, és vannak olyan tagország, ahol ezer lakosra pusztán 20 autó jut. De egy olyan alapból kell kiindulnunk, ahol 400-500 autó jut egy tagországra, és nem pusztán 100, illetve 1000 lakosra. Tehát nagyon fontos itt is a hatékonyság elvét érvényesíteni a járműveknél. Az energiagazdálkodás a következő téma. A kötelező érvényű célok megfogalmazása jelentős. Az energiatanács ülésén, az informális ebéden feltettük azt a kérdést, és én erről be is szeretnék számolni. A tagországok és az energiaügyi miniszterek nagyon érzékenyen reagálnak, eltökéltek, lelkesek, ambiciózusak, de még nem készek a határozat ami a kötelező érvényű célokat illeti. Nézzünk csak egy feltörekvő tagországot, Lengyelországot. A 20% mint minimum cél rendben van? Vagy nézzünk egy másik telített tagországot, Olaszországot, Németországot, Ausztriát. Hogy érjük el azt, hogy e, Ausztria és Németország fogadják el a 30%-os csökkentén azért, hogy e, Lengyelország növelhesse e, a hatékonyságát, illetve a fejlődést. Itt még jelentős viták várnak ránk a különböző szektorokkal kapcsolatban, az ipar, az energia szektor kapcsán, a szállítás, lakóépületek és egyéb épületek kapcsán, a tagországok és európai, az európai szint között. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a tartalmas munkát. Február 4-én az Európai Tanács is foglalkozik ezzel a témával azért, hogy még egyszer konkrétabban vizsgálhassuk meg azt, hogy a kormányok szándéka mennyire komoly. És utána konkrét javaslatokat fogunk készíteni egy új energiahatékonysági tervezést illetően, és visszajövünk ide önökhöz. Tavasszal és nyáron minden bizonyal lesz eh, elég időnk mindenről beszélni, többek között eh, a kötelező érvényű célok, célokról is lehet, hogy egy két lépcsős terv is megfelelő megoldás lehetne. Az első lépcső az önkéntes alapon történő munkára alapulna. Nemzeti éves energiahatékonysági terveket várunk a tagországoktól. Itt megfogalmazhatjuk azt, hogy évről évre milyen célok megvalósulását várjuk, de nem várunk 2020-ig, hanem két év után átváltunk egy kötelező érvényű cél megvalósításra. Hogyha kiderül az, hogy az első szakaszban nem hozott eredményt az önkétes alapon történő munka a 20%-os céloknál, akkor át tudunk váltani. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, biztos úr! Most pedig a bizottságok nevében szólnak mindenekelőtt Péter Líze, a Környezetvédelmi Bizottságnak a nevében. Másfél perc áll rendelkezésére. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, tisztelt hölgyeim és uraim, először is pontosítanék, nem igaz az, amit nyelvi értelemben a biztos úr kifogásult, kifogásolt. Köszönöm a kollégáknak az ambiciózus együttműködést, illetve a stratégiát a bizottság részéről. Az energiahatékonyság a legolcsóbb módszere annak, hogy csökkentsük függőségünket az energia exportőröktől. És munkahelyek is teremthetők általa. Az ide befektetett pénz nem vándorol Oroszországba vagy a közel-keletre, hanem Európában marad. Tehát ez sok szempontból jó. A Környezetvédelmi Bizottság elfogadott egy véleményt a jelentéshez. Nem akarok mindent megismételni, két fontos dolgot kiemelnék a véleményünkből. Az egyikről már a biztos úr is szót ejtett. Ösztönözni szeretnénk azt, hogy az Európai Unió hosszú távú célokat is fogalmazzon meg, mert eh, ha 2050-ig eh, tervezünk, akkor tudni kéne a görbéket, hogy azok hogyan fognak futni. Másodszorban pedig definíciós problémák is vannak vannak mérhető mutatók, van egy csomó olyan fogalom, amelyekkel azonban még ö, zavarosan bánunk. Remélem, hogy a következő hónapok során a stratégiában már tiszta definíció körülnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig a regionális bizottság nevében Kolárszka Bobinska képviselőasszony következik másfél perc. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Elnök úr, biztos úr, úgy vélem, hogy hatalmas kihívás az energetikai hatékonyság. Ezzel az 50 évben, amely most bekövetkezik, szembesül az Európai Unió. E tekintetben rendkívül fontos, hogy kiemeljük a stratégiai tervünket. Jelenleg ott tartunk, hogy kiváló jelentések születtek. És azt is megfogalmazhatjuk, hogy a tagállamok végrehajtják azt a politikát, amelyet a ö, bizottság fogalmazott meg, de ugyanakkor számos gond továbbra is fennáll. Nem igazán tudjuk felmérni pontosan, hogy milyen előrelépések születtek az utóbbi években. Nagyon nehéz lenne igazán pontosan meghatározni a célkitűzéseket, hogyha csak a már létező statisztikákból indulnánk ki. Ezek a statisztikák ugyanis nem kellően pontosak, nem teszik alapozottá a jövő évi, jövő évek kitekintéseit. Az új technológiákra is appellálni kell, ezek tehetik lehetővé, hogy elérjük a célkitűzéseinket. Vegyük figyelembe továbbá azokat a különbözőségeket, is, amelyek a régiókat jellemzik. Kopenhágában például szó volt Lengyelországnak a helyzetéről is, de több országéről is. Ezek nem mindig összevethetőek. Egy azon terv mérete szabottan nem feleltethető meg mindegyik régiónak. Éppen ezért a helyi hatóságok, önkormányzatok, úgy értem, aktív szerepet kell, hogy betöltsenek, és arra van szükség, hogy a tagállamok koordináltan lépjenek fel, összhangban a területi és helyi önkormányzatokkal. Ha ez nem így történik, történne, akkor a felülről érkező bürokratikus eljárások ütnék fel a fejüket, és ellenébe mennének a helyi törekvések. is. az lenne még ezen felül az érzésünk, hogy az állampolgárnak a véleményét nem teszik figyelembe. Köszönjük szépen képviselő asszony, most pedig a képviselőcsoportok, a frakciók nevében következnek a hozzászólások. Herbert Reil, az Európai Néppárt nevében fog szólni. Két perc áll rendelkezésére. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Meg szeretném köszönni azoknak, akik együttműködtek velünk a jelentés megírásában, különösen Benson kollégának. Két megjegyzésem lenne, amit szeretnék hangsúlyozni látjuk, hogy az energiahatékonyság gyakorlatilag az energia megtakarítást jelenti, ez a legolcsóbb, legegyszerűbb megoldás. De hogyan lehet itt előrelépni? És eddig mit ért az, hogy mi itt a parlamentben egyre ambiciózusabb számokat vágtunk az emberek fejéhez, hogy mit kell elérni. Elértünk-e ezzel valamit? És ha igen, akkor hol? azt tanultam az utóbbi időben, hogy a sokat, sok energiát használó in, ipar sokkal takarékosabb, mint a lakosság, mert ez egyszerűen megéri nekik, hogy ne adjanak ki sok pénzt fölöslegesen. A lakosságot kéne meggyőzni arról, hogy van különbség a berendezések között. Tehát nem feltétlenül a számokkal kéne dobálozni, hanem inkább ösztönzőket kéne teremteni. A biztos egyértelműen elmondta, hogy milyen bonyolult magának a fogalomnak a tisztázása is, és hogy a tagállamokban milyen különbségek vannak. A kolléga éppen elmondta, hogy valóban a földrajzi, gazdasági, társadalmi szempontból a tagállamok teljesen máshol járnak. Van-e értelme így egy közös számról beszélni, vagy pedig differenciálni kéne? Szerintem az energiapolitika elválasztandó a múlt ilyen célkitűzéseitől, más területen kell előrelépni, mert az, hogy ilyen absztrakt számokat kitűzünk, ezzel még senkit nem ösztönzünk. Nagyon különböző módon lehet különböző élethelyzetekben az embereket befolyásolni, ösztönözni. A hatás számít, és nem az, hogy ö, milyen hangzatos célokat tűzünk ki. Szoboda úr kér szót soron kvül. parancsoljon please mr swoboda! csak egy kérdésem lenne roy kollégához nem lehetséges esetleg hogy kötelező célokat fogalmazzunk meg, de ezeket differenciáltan hajtsuk végre. Mert a kötelező nem zárja ki a differenciált <clears throat> eljárást. A két fogalom nem mond egymásnak ellent, a biztos úr is utalt erre. Szerintem a két koncepciót, a differenciált elbánást és a célszámokat ki lehet békíteni egymással nagyon is. Köszönöm. Szépen. Most pedig eh, a szocialisták és demokraták. X, you, you, you want answer. Excuse me, Mr. Roy. Please. Én is differenciált megoldások híve vagyok, de nem mindegy, hogy ö, hogyan ö, ösztönzünk, és mit, hogyan, mikor csinálunk. Ma sajnos a hangsúly a kötelező célokra helyeződött, és a hogyannal keveset foglalkoztunk eddig, azon kéne jobban elgondolkodni, hogy hogyan lehet lépésről lépésre valamit elérni. Ezért gondolom úgy, hogy igenis új utat kell járnunk szocialisták és demokraták nevében britta thomsen képviselőnő következik. két perc áll rendelkezésre. Köszönöm. Biztos úr, kedves kollégák! Először is meg szeretném köszönni Benson úrnak és a többi kollégának a kiváló munkát. Sok területen megegyeztünk egymással, és az első intézkedések már gyümölcsöt is hoztak, de valóban volt, ami visszaütött. Nem egyértelmű tehát a siker. Én úgy gondolom, hogy minimum 20%-os energia megtakarítást kell megfogalmazni, egy ilyen célra szükség van, ezzel teremthetünk munkahelyeket, és szabadíthatunk föl forrásokat ez nyilvánvaló, hogy kötelező cél kell, hogy legyen valamennyi tagállam számára. Az EU eddig csak ajánlásokat tett, de semmi garanciánk arra, hogy ezeket végre is hajtják, mert nem kötelezőek ezek az ajánlások. Tehát végre kötelező célokra lenne szükség, ekkor remélhetünk hatékonyságot. A széndiokszid kibocsátás területén pedig jelentősen csökkentenünk kéne azt a fogyasztók is abban érdekeltek, hogy kevesebbet fizessenek az energiáért. Az úgynevezett energiaszegénység már felütötte fejét, lassan ezzel külön kell foglalkoznunk. Az energiaszegénység azt jelenti, hogy sokkal többet kell a jövedelmükhöz képest egyeseknek kiadni ahhoz, hogy egyáltalán meleg lakásban lakhassanak mondjuk télen, mint az megengedhető lenne számukra. Ez a fajta szegénység, ennek a jelentkezése különösen súlyos, és egyre többen kerülnek ebbe a kategóriába, ezért sürgősen be kell fektetnünk ebbe a területbe a strukturális alapok segítségével többek között. Várom a holnapi szavazást, és azt remélem, hogy nagy többség fogja támogatni ezt a jelentést, és egységesebben és hatékonyabban lépünk fel a jövőben. Köszönjük szépen! a liberálisok és demokraták nevében fiona hall képviselőnő következik két, perc áll, két és fél perc áll rendelkezésére. elnök úr egyetértek bendtsen úrral aki nagyon sokat dolgozott ezen a jelentésen és a frakciók shadowival szorosan együttműködött nagyon sok embert leültetett a téma kapcsán tehát gratulálni szeretnék neki. Az energia megtakarítás nagyon sokféle kihatással rendelkezik. Ugye a Cancuni konferencia rámutatott a széndiokszid csökkentés lehetőségére. Nem szabad lemaradnunk. Az energiaellátás biztonsága is ide tartozik azonban. A, a, a kollégáimmal Horvátország csatlakozásáról beszéltünk, és Horvátország kétszer annyi energiát használ föl, mint, hogy, mint akkor használna föl, hogyha az európai normákhoz hasonló energiahatékonysági mutatók jellemeznék. Tehát ez egy közös felelősség, nem lehet egyes országokat túlterhelni. Miközben energiát akarunk megtakarítani, van egy konkrét bökkenő. Túl sokan élnek már ma is energiaszegénységben, rosszul szigetelt, pazarló lakásokban, noha szegények. Ezért a lakásépítés, a lakásfelújítás ösztönzése a fő cél, hiszen saját zsebből ezt sokan nem tudják megoldani, pedig rászorulnának. Ezért is munkahelyeket lehetne teremteni. Tehát vannak pozitív hatások, és sokkal engem az, hogy a 20%-os energiahatékonysági cél ö, megbukásáról beszélnek már többen is, pedig még <clears throat> hosszú idő el előttünk van, aki azt mondja, hogy 9%-nál többet nem is lehet megtakarítani 2020-ig. Tehát eljött az ideje annak, hogy korrigáljuk azt, amit 2008-ban és azóta rosszul csináltunk. Itt az ideje a radikális lépéseknek és olyan kreatív megoldásoknak, amelyek igenis lehetségesek. Szeretném tudni, hogy a bizottság konkrétan jövőre mit tervez tenni ezen a területen. Nyilvánvaló, hogy itt politikai típusú döntéseket kell hozni, mert ha nem kötelezőek ezek a célok, akkor a saját terveinket ássuk alá, illetve a klímaváltozási elkötelezettségeinket is. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most pedig jadot képviselő urat kérem a zöldek nevében három perc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. Először is természetesen gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett. És hát ebben támogathatom is azt a jelentést, eh, ahogy eh, azt a jelentést meg is szavazta már eh, a szakbizottság minap hatalmas lehetőségek rejnek az energia megtakarításokban. Erről szól a bizottságnak a jelentése is, a különböző tanulmányai, hogyha felébrednénk az álmunkból és a részegségünkből, akkor egy millió állás jöhetne létre, és gyakorlatilag ezer euró tudna minden egyes Európai Uniós háztartás megsporolni. 20%-os növekedése hatékosságnak, illetve 20%-os csökkentés az, energi- az energiafogyasztásnak, az felér 15 nabukó gázvezetékkel. Erre gondoljunk. Nem szabad, hogy itt lemaradjunk. Rendben, egyesek azt mondják, hogy rosszak a számítások, és vannak olyan jelentések is, amelyek azt mondják, hogy nem leszünk képesek a 20%-ot teljesíteni. De akkor rendben, értékeljük ki a dolgokat, értékeljük ki, Vizsgáljuk meg, hogy milyen megtakarítások valósulnak meg valóban a mai világunkban. És az is igaz, hogy a különböző intézkedések, energetikai címkézés, energetikai tervezés, zöld tervezés nem hozzák azt az eredményt, amelyet szeretnénk elérni. Elnézést biztos úr, de akkor, amikor ön azt mondja, hogy gondot okoz meghatározni, hogy mit is értünk energiahatékonyság szempontjából. Lehet, hogy ez elméletileg így van, de az éghajlatváltozati csomag rendkívül világosan fogalmaz. Nevezetesen 20%-os csökkentésről rendelkezik egy adott referencia szinthez képest. Tehát teljesen világos az, hogy mire utalunk, mi a hivatkozási alap az energetikai csomag, illetve az éghajlat csomag. Na most ott vannak a különböző kötelező elvárásokkal kapcsolatos észrevételek, a megújuló energiával lehet itt utalni például. Néhány nappal ezelőtt Cancúnban egy kogás, egy kötelező érvényű szerződést kívántak megkötni Cancúnban tehát. És ott vannak a kiótóra való utalások is. De hát az Egyesült Államok, Kína másként lépett fel, és ennek alapján oda jutottunk, hogy mindenki önkéntesség alapján lépjen csak fel, és majd egy szép napon jönnek majd a kötelező érvényű célkitűzések. Ezen felül egy sor képviselő megfogalmazott elvárásokat az középületek és egyéb épületekkel kapcsolatosan. Valóban az építkezés tekintetében sok mindent lehetne tenni, ne feledkezzünk el, hogy az különböző épület által fogyasztott energiák 40%-át teszi ki az energiatermelésünknek. A mikor fázik Európa, óriási számlákat kell, hogy kifizessen a fűtésért, az energia előállításért. Márpedig amennyiben ezt nem orvosoljuk, akkor még súlyosabbak lesznek azok az összegek, amelyeket a, számokon, amelyek a számlakon szerepelnek. Éppen ezért kérem, biztos úr, hogy Van Rompuy járjon el az az energetikai úti terv, amelyre javaslatot tett, egyszerűen méltánytalan. Köszönöm. Szépen. Most pedig az európai konzervatívok nevében Konrad Szimánszki képviselő úrnak van egy perce. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu Köszönöm úr, szépen. Biztos úr. Elnök úr, biztos úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, aki nagyon konstruktív módon lépett fel, nagyon nyitotta szellemben közelítette meg a kérdést. Egy dolgot szeretnék tulajdonképpen csak kiemelni. Nevezetesen amennyiben kötelező elvárások születnek az energetik hatóságra vonatkozóan, akkor ez nem lenne elfogadható a frakciónk számára. Mégpedig azért, mert nem létezik egy olyan közös metodológia, amely pontosan rögzíteni a különböző mutatókat és egyöntetűen érvényesíteni azokat. Nem létezik ilyen. Éppen ezért az energetikai megtakarításokat nagyon másként kezelik a tagállamok. Lengyelországban például sikerült 10%-kal növelünk a alatt 2010-ben de ugyanakkor Lengyelország megmarad az Európai Uniós átlagban ezzel a számmal együtt. A kötelező elvárások pedig nagyon ártalmasak lennének, és egyenlőtlenségeket kreálnak. Köszönöm szépen, képviselő úr! Most pedig az Európai Egységes Baloldal nevében Matthias képviselőnő kap szót két és fél perc idejére. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azt szerettem volna megfogalmazni, hogy itt az ideje, hogy felülvizsgáljuk a cselekvési tervünket, és amennyiben kételyek lennének ezzel kapcsolatosan, akkor azt hiszem, hogy a mostani vitánk is képes lenne arra, hogy ezeket eloszlassuk. Ugyanis meghatározó fontosságú, hogy jól működő energetika hatékonysági stratégiánk legyen az információs technológiák is rendelkezésünkre állnak, a szállítás közlekedése kapcsolatos ágazati kimutatások úgy szintén. De mindenképpen arra van szükség, hogy összehangoltan lépjünk fel, máskülönben nem lesz hatékony az energia hatékonysági programunk. Alapvető elvárásról van szó. Alapvető fontosság ez, fontosságú ez többek között az éghajlatváltozással szembeni harcban is, a kibocsátásokkal szembeni harcban is. Nem lehet azt tennünk, hogy egyik oldalon védelmezzük azt, hogy csökkentsük az által hatalmas kibocsátosakat, miközben olyan diskurzokkal sajhangzanak, amelyek nem helyén valók, többek között itt is. Ezek alapvető tényezőek a témában. Meg kell határoznunk először is mindenképpen azt a kötelező célkitűzési rendszert, amely ide passzol amennyiben önkéntesen lépnénk csak fel, akkor ugyanoda jutnánk, ahol jelenleg is tartunk. Lehetetlenség lenne igazi energiahatóságosát elérni 20%-os csökkentéssel, illetve növekedéssel a hatékosság tekintetében, és az állampolgárok azt fogják látni, hogy a valóságban semmi sem valósul meg, mindössze csak 9% fog megvalósulni a hatóságosság növelésében. Ha nem sikerül a 20%, akkor az azért lesz, azért marad el ez a teljesítés, mert hogy nem kötelező érvényeljük, érvényűek az elvárások. A kötelező jelleg kihatással lesz a politikánkra, ezért van ezekre szükség. Ugyanakkor a politikai elszántság hiányzik, úgy látom, már pedig arra van szükség, hogy a politikusok, akár nők, akár férfiak képesek legyenek megni ezekben a kötelező érvényű előírásokban. Állásteremtés. Erre is szükség van. Azt észleljük az Európai Uniós politika területén, hogy akárcsak a foglalkoztatás területén, ezen a területen sem sikerül előre lépnünk. Az Unió nem képes egy koherens, egy konzisztens politikát kialakítani az energia területén sem, éppen ezért erre ki kell külön térnünk a közlekedés területére, az építkezés területére, ez a válságra való válasz. Utolsó sorban Jaroszláv Páska úr szól a Szabadság és Demokrácia képviselőcsoport nevében két és fél perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! ez a jelenlegi átdolgozása a cselekvési tervnek több lehetőséget fogalmaz meg az Unió számára, hogy hogyan érhetnénk el kitűzött céljainkat az üvegházgázak csökkentése területén. A tervezet fő logikája abban áll, hogy racionálisabban lehetne, tudnánk számos ágazatban az energiával bánni, ha megfelelő ösztönzők ösztönöznének erre minket. Alacsonyabb előállítási árak mellett és kevesebb szennyezés mellett. A javasolt intézkedések az energia infrastruktúrális beruházások az energia előállításakor és szállításakor le vannak írva, de nem pontos ezeknek a várható eredménye. Szeretném pontosabban látni a bizottság részéről azt a katalógust, amely mutatja, hogy mely területen mely intézkedés milyen megtakarítást generálna. 2020-ig az üvegház hatású gázak 20%-os csökkentése érdekében ezeket az intézkedéseket egyenként felül kéne vizsgálni, meg kéne nézni, és azt is, hogy melyik a közeljövőben megvalósítható, vagy tíz éven belül, vagy hosszabb idő alatt megvalósítható közülük. Nem szabad feladnunk energiahatékonysági céljainkat, főleg az energia előállítás és szállítás területén, de nyilvánvaló, hogy ezek a dolgok nagy beruházási költséggel járnak, és csak hosszabb távon hoznak eredményt. Meggyőződésem, hogy 2020-ig nem sok fog változni. Jó lenne, hogyha a bizottság pontosan kimutatná és szelektíven rangsorba rakná az intézkedéseket hatékonysági esély szerint, és a leg több reményel kecsegtetőket aztán széles körben elterjeszteni. Már ma is, biztos úr, sok energiahatékonysági projekt van, ugye szigetelési, fűtési rendszerek alakulnak, járművek, egyéb eszközök területén is sok innováció van, de ahhoz, hogy az emberek ezeket meg tudják venni, ezeket az olcsóban működtethető, de drága eszközöket, ezekhez további ösztönzőkre van szükség. Ez lenne a helyes út, amelyet önöknek is járniuk kellene. Most pedig eh, Karinsz képviselő urat kérem két perces hozzászólására. Tisztelt elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Kérdéssel szeretnék élni. Ki tudja, hogy mennyi olajat és gázt importálunk Európába? Ki tudja, hogy mennyit tárunk föl magunk és finomítunk magunk. Tudnunk kell, hogy ezekből az erőforrásokból nagyon kevesünk van, és ezeknek a nagy részét a közel-keletről és Oroszországból importáljuk. Ez az import függőség ráadásul nő, növekvőben van, és ezért egyre nehezebbé teszi számunkra, hogy harmadik országokkal kapcsolatot teremtsünk. Gondolkodjanak el a kollégák, mit jelent az olaj- és gázimport függőség a polgárok szempontjából? Azt, hogy európai pénzt exportálunk harmadik országokba, tehát pénzt exportálunk, és serébe olajat és gázt kapunk. A jövőben ez hogy fog alakulni? A jövőben az olaj és a gáz árak az égbe fognak emelkedni, mert egyre kevesebbet lehet belőlük kitermelni, és ez azt jelenti, hogy ha nem változtatjuk meg fogyasztási mintáinkat, akkor még több pénzt kell, hogy külföldre küldjünk, hogy a megdráguló energiaforrásokat kifizessük. Kedves kollégák, nagyon egyszerű módon meg lehetne állítani ezt a negatív spirált, ezt a pénzexportot. Nagyon egyszerű a megoldás energia hatékonyan kell élni, meg kell takarítani az energiát, és ezzel pénzt hozunk vissza az európai gazdaságba, amit más célokba fektethetünk be a saját gazdaságunk fellendítésébe. Tehát kérem Önöket, hogy Benzen úr jelentését támogassák, mert ő leírja azt a módszert, ahogy a nemzetgazdaságot is talpra lehet állítani. Ulfskog képviselőnőt kérem egyperces hozzászólására. Köszönöm, elnök úr. Én is meg szeretném köszönni Benson úrnak a munkáját, és a következtetéseit is. Ezek nagyon világosak, amilyen hamar csak lehet, kötelező energiahatékonysági célokat kell megfogalmazni, több oka is van. Ennek szociális, gazdasági megfontolások miatt is, és még a munkahelyteremtés miatt is. Többen rámutattak, hogy az energiahatékonyság és a megtakarítás nem pont ugyanaz. Miről is beszélünk tehát? Nagyon rossz, hogyha energia erőforrásainkat nem használjuk jól ki, vagyis rosszul használjuk a saját, vagy hát importált erőforrásainkat, ez gyakorlatilag olyan, mintha az utcát fűtenénk. Nyilvánvaló, hogy itt tenni kell valamit. Hogy lehet mérni ezt a fajta hatékonyságtalanságot? Vannak világszinten megfogalmazott célek, európai célok, de a mérhetőség érdekében egy saját egységes mérő metodikát is ki kéne alakítani. Egyébként egy ilyet már tesztelnek, az eredmények még nem ismertek, de ezek is egyelőre csak a nem kötelező célok miatt még nem sok eredményt fognak hozni. Hogy tartsák be az időt, Kacimár Kakis képviselő úrnak van két perce a hozzászólásra. Elnök úr, tisztelt biztos úr, az energiahatékonyság ez volt az az alvó óriás, a, az a forrás, az az óriási potenciál az európai energiagazdaság számára, ami minden rendben, amivel minden rendben is van, de nem gondolom, hogy ezt semlegesen lehet kezelni egy pont van, ami megoszt bennünket, ez pedig a célok kötelező érvényű tétele. Biztos úr, tetszik az ön megközelítése, a kétlépcsős megközelítés. Ön szeretne először bizalommal fordulni a tagországok felé, és a munkát az önkéntes megvalósításra alapozza. Amennyiben pedig nem teszik ezt meg, úgy bilincsbe kell őket úgymond verni. Egy témát szeretnék kiragadni, ez pedig a regionális alapok szerepe. Biztos úr, ön erre kitért. A regionális alapokkal, a kohéziós alapokkal az Európai Unióban egy óriási eszközzel rendelkezünk, amit nem használunk ki. És az energiahatékonyság területén végre európai többletértéket teremthetnénk, amelyet innovatív módon az energiahatékonyság szempontjából használhatnánk, ezt pedig nem tettük meg a múltban. Jelentéstevőként a bizottság mentesítése témájának vagyok a jelentéstevője, és kiderült számomra, hogy a kohéziós alapból pénzeket pazaroltunk el. Öttinger biztos úr, kérem önt arra, hogy figyeljen oda erre az aspektusra, azért, hogy ezekből az alapokból az energiahatékonyságra fordítsuk az összegeket, csak így lehet tényleges kohézió az energia területén. Egy dologtól azonban óva intenék, a HEC kampányoktól, ugyanúgy, ahogy például a villanykörtéknél, ez megvalósult, illetve a zuhanyzó fejeknél. Ezzel elriasztjuk a polgárokat. Fontos, hogy a célt ne tévesszük szem elől, de ne hetszeljük ideológiai alapokon a polgárokat, ne lázítsuk őket, és ezek után várjuk a cél megvalósítását. Köszönöm. Ön ö, Eichhaut képviselőrat kérem két perces hozzászólására. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is Bence szeretnék köszönetet mondani a jelentésért. Úgy vélem, hogy új utakat nyit meg az következő évekre. Persze dolgokat helyezzük perspektívába. Mit is történik majd 2050? Ezt is szem előtt kell tartanunk. Addigra 80 százalékkal, sőt akár 95%-kal is csökkentenie kell az uniónak az üvegházhatású gáz kibocsátásait. Ehhez persze arra van szükség, hogy átgondolja az importját is, és kifejleszten az Unió egyéb energiaforrásokhoz való hozzáféréseket, olcsóbb energiákhoz való hozzáféréseket. E tekintetben az energiatakarékossági célkitűzéseink nem elegendőek már most. Több területet kell persze kiemelni, amelyen eredményeket tudunk elérni. Gondoljunk itt az építőiparnak a tevékenységére, de önmagában még ez sem elegendő. Általában véve kell, hogy az takarékossági elveket érvényesítsük minden területen. 50%-a az elfogyasztott energiának a környezetünkben fogyasztódik el, és hát gyakorlatilag ennek egy nagyon jelentős része az épületeink által történő fogyasztás gyakorlatilag a mostani adatokat figyelembe véve 60 évbe tellene az, hogy az összes épületeinket renováljuk, és hát ez, ez 2090-hez vezetne már el, sokkal, de sokkal gyorsabban kellene, hogy fellépjünk, és így módon hassunk a környezetünkre. Ezért van szükség egy olyan Európai Uniós kezdeményezésre, amely az összes épületre vonatkozik. Ez egy nagyon hatatos megoldás lenne, és az emberek ezt könnyen átlátnák, mert hogy a háztartásoknak is sokkal kevesebbet költeni, kellene költenie ilyen célokra. Köszönjük szépen, Zbigniew Zsobró képviselő urat kérem egy perces hozzászólásra. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeptember 2009. szeptember óta Európában elkezdtük a hagyományos izzókat kicserélni energiahatékony izzókkal, és ez annak ellenére sikerült, hogy sokan azt mondták, hogy ez túl sokba fog kerülni a polgároknak. viszont rövid idő alatt lezavartuk ezt az átállást, és ma már nem titok, hogy az Európai bizottság a gyártóktól kapott ötleteket arra, hogy hogyan érdemes reklámozni ezeket az új izzókat. De látható az is, hogy a tagállamok közötti különbségekkel ekkor sem számoltunk, és valóban egyeseknek ez túl drága volt, és drága még most is ez az átállás. Ugyanígy az üdvegházhatású gázok 20%-os csökkentése egyes országoknak túl sokba fog kerülni. Képviselő urat kérem, másfél perces hozzászólás. Új. Igen, igen, valóban itt egy igazi tétről van szó a kutatás területen is. Ez teszi lehetővé ugyanis, hogyha kellően átgondoljuk, milyen tétről van szó, hogy új energetikai termelést alakítunk ki, és ezáltal életet sugallunk a különböző területeinkbe is. Az épületek nyilvánvalóan központi helyet foglalnak el a kérdéskörben, de az is nélkülözhetetlen, hogy az uniónak a felépése, a tagállamoknak a felépése a szociális lakásokra koncentráljon, ugyanis a legszerényebb jövedelmű populációra kell, hogy koncentráljunk ezeken a területeken. Véget kell vetnünk annak a skandalumnak, amelynek a révén a leg rászorulóbbak fizetnek a legtöbbet arányaiban az energetikai fogyasztásokért. A gazdagok viszont sokkal kevesebb adó, adósújtja akkor, amikor felültják a saját lakásaikat. Lehetővé kellene tenni azt, hogy a villamos, a vasút, az egyéb közlekedési eszközöknél az államos elektromos áramhoz való hozzáférés sokkal olcsóbb legyen, úgy, ahogy ez történt a korábbi években már Franciaországban. Meg kell tör törnünk az árakat ezen a területen az Európai Unióban. Az elektromos áramat nem lehet készletezni, nehezen szállítható a jelenlegi rendszer, ahogy az működik, nem az elektromos árammal való ellátás, egyszerűen elfogadhatatlan. Arra van szükség, hogy egy igazi stratégiai, ipari koncepció alakuljon ki az Unióban a szabad piacnak az ellenében. Köszönjük Marcinkjevics képviselő urat, kérem, két perces hozzászólás. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, zgadzam się z Panem Sprawozdawcą. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek a szerzővel. Sokkal erőteljesebben kellene hangsúlyozni az intelligens hálózatok és intézkedések jelentőségét, a megújuló energiaforrások jelentőségét és a, a koherens közös stratégia jelentőségét a hőviszonyerés és energiatermelés területén. Mindenkinek persze személyes felelőssége is, hogy hogyan takarékoskodik az energiával, a vízzel. A vízhez hasonlóan az energiát is meg kell, meg lehet takarítani. Ehhez persze új eszközökre is szükség van, és az ilyen típusú beruházásokat ösztönzni kell. Az energiaellátás biztonsága is javulna. Általuk az magyar elnökségnek ez prioritása lesz, úgy hallom de kíváncsi vagyok, hogy az Európai Unió szintjén milyen jogalkotási és nem jogalkotási intézkedések születnek majd valójában, annak érdekében, hogy az energiaágazatunk versenyképes maradjon. <clears throat> Hangsúlyozni szeretném, hogy véleményem szerint, ahogy Cancúnban sem volt teljes konszenzus közöttünk, itt is meg kéne vizsgálni, hogy a fuel mix, az üzemanyag mix ügyéhez hogy állnak az egyes tagállamok, milyen új megközelítést tudnának elfogadni, mind a gyártás, mind a szállítás és felhasználás területén. A közlekedés az egyik legnagyobb energiafalú ágazat. Az energiahatékonyságot az Európai Unióban hozzá kéne igazítani a kereslethez. Konkrétan meg kell változtatni a közlekedési szokásainkat. Itt óriási eredményeket lehetne elérni, fogyasztók és termelők szintjén egyaránt. De Angelis képviselő urat kérem egy perces hozzászólására. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Emszen kollégánknak a jelentése pozitív jelentés legalább négy szempont alapján. Egyrészt azért, mert az emelkedő hatékonyságot nagyon árnyaltan tárgyalja, kitérven arra, hogy, hogy milyen hatással lehet ez a tevékenység az éghajlat változásra. Nagyon kategórikusan fogalmaz továbbá tekintetben, hogy hogyan lehetne jobban felhasználni az energiaforrásokat, milyen hatásokkal lehet a KKV-kre, erre is kitér a jelentés. És a bizottságot felkéri a jelentés arra, hogy határozottan lépjen fel a többek között a szakképzés területén, a KKV-k számára biztosod szakképzésekre gondolok. A jelentés tevesz, javaslatot tesz konkrét célokra is, megerősíti azt is, hogy mennyire fontos, hogy elengedhetik a hatékonysági megállapodások, szerződések jöjjenek létre. Ez teheti ugyanis lehetővé az, hogy valós energetikai megtakarításokat eszközöljünk, és csökkentsük továbbá az energiaforrásoknak az árát. Ennek a kedvezményezetei pedig az uniós polgár lehet. Ez a jelentés akkor lesz igazán hatékony, hatású, hogyha a célkitűzéseket kötelezővé tudjuk tenni, mégpedig habozás nélkül a e tekintetben. A 20%-ról nem mondjunk le semmiképpen, és ez egy kellő jelzés lesz a Európa Köszönjük. Panajotov képviselő urat kérem másfél percre. Уважаеми господин Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselők! Az energiahatékonyság javítása nagyon fontos feladat az Európai Unió számára, hiszen egy alacsony széndiokszid kibocsátású versenyképes gazdaság szempontjából mindez nélkülözhetetlen. Mindez eh, javíthatja a gazdasági tevékenységeket, illetve hozzájárulhat a foglalkoztatás növeléséhez. A mai szavazás az energia hatékonysági tervről egyértelmű, egy erőteljes érzés kell, hogy küldjön a bizottság és a tanács felé. Sürgős fellépésre van szükség ezen a területen. Felszólítom a bizottságot arra, hogy készítsen részletes elemzést a már meglévő jogalkotásról ez, ezen a területen. A meglévő épületek renoválása, a jobb építőelemek felhasználása, illetve a hatékony infrastruktúra. Nagyon fontosak, illetve a modern technológiák, modern járművek. Remélem, hogy ez része lesz az energiahatékonysági tervnek, amelyet a bizottság 2011-re javasol. Az energia a hatékonyságban vannak potenciálok. Nagyon fontos, hogy ez gazdasági előnyöket hozzon. Köszönöm figueiredo képviselő asszonynak adom meg a szót egy percre. Um Köszönöm szépen, elnök úr! Nem elég igazolni azt, hogy az energiahatékonysági cselekvési tervnek van értelme, hanem a 2006-os terv érvényesülését is felül kéne vizsgálni, és olyan politikákat kéne alkalmazni, amelyek a diversifikációt szolgálják és az energiahatékonyságot mégpedig valóban. A válság nem használható ürügyként annak érdekében, hogy kibújjunk a 20%-os cél alól. Ez nem lehet ürügy az energia szegénységi problémával való szembemenés elmulasztására sem. Egyes országokban az USA-hoz, a Kínához hasonló módon pénzt kellene költeni arra, hogy energiahatékony épületekkel, közlekedési eszközökkel hosszabb távon megtakarítsunk pénzeket. Ehhez európai pénzekre van szükség, európai pénzeket kell a legsúlyozottabb országoknak, csoportoknak nyújtani az energiahatékonyság miatt is, de a munkahelyteremtés érdekében is. Ez egy előremutató, progresszív ötlet lenne mindenképpen seeber képviselő úrnak adom meg a szót két percre. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Ő nagyon jól bemutatta ezt a témát, és Bencen kolléga ezt az anyagot még tovább javította. Nagyon fontos, hogy a nagyobb gazdasági növekedés, viszont ezzel egyidőleg az energiafelhasználás csökkentésének elérése. Politikusokként vannak feladataink – energiahatékonyabb gazdasági módszerekre és termékekre van szükség. De a nagyobb gazdasági növekedés ellenére nagyon fontos az energia területén is egyensúlyt teremteni, innovatív megoldásokra van szükség, és megfelelő gondolatokkal kell a politikának is előállnia. Azok a társadalmak voltak a leghatékonyabbak, amelyek a hatékonyságot a nyersanyagok területén és az energiafelhasználás területén is a legjobban meg tudták valósítani és európaiakként a magas életszínvonal mellett fontos feladataink vannak. Nagyon fontos az éghajlati célokat is realista módon megközelíteni, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy az import eh, függőség csökkentése nagyon fontos politikai cél marad. Az alacsonyabb áram eh, számlák mellett eh, növekedhet a, a fogyasztás, és ez a gazdasági növekedéshez hosszú távon is hozzájárulhat. Az ön megközelítését, mi szerint ezek a célok ne legyenek az elején kötelező érvényűnek, érvényűek jónak tartom. Nem gondolom, hogy az elején a definíciókról, a mérési módszerekről kellene vitázni, hanem fontos az irányt kijelölni. Éppen ezért a bizottság és a tevő is jó úton járnak, úgy gondolom, hagyjuk a célokat önkéntes alapúaknak, de ez nem jelentheti azt, hogy nem legyünk ambiciózusok. Fontos, hogy meglegyen a választási lehetőség. Ami mi frakciónk el fogja utasítani a kötelező célokat. Köszönöm. Tépen Svoboda képviselő urat kérem szólásra egy perc. Köszönöm. Először is gratulálni szeretnék Benson úrnak kiváló jelentéséhez biztos úrnak pedig azt szeretném mondani, hogy ön ugye egy nagy német tartomány regionális politikai felülőse volt, én önkormányzati politikus vagyok eredetileg. Nem fogjuk a kötelező célokat végrehajtani, ha nem az önkormányzatoknál kezdjük az intézkedéseket. Mert beszélünk általában az energiaszegénységről, a közlekedési célokról, de ezt nem lehet nemzeti szintről megvalósítani, a helyi, a regionális, a városi szint a fontos, ezeken a szinteken kell meghozni a konkrét intézkedéseket. Az energiahatékonyság és takarékossági politikák ezen a szinten valósulnak meg. Tehát szeretném öntől látni azt, hogy konkrétan megszólítja a polgárokat a városokban, a régiókban, mert ezt az összefüggést eddig nem nagyon láttam megfogalmazódni. Köszönöm. Dankeschön. Carvalho képviselő úr a szó két perc áll rendelkezésére. Muito obrigada, Sr. presidente, Sr. comissário. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr az energetika hatókonyság alapvető fontosságú, amennyiben az energetikai ellátásunkat javatani szeretnénk, és csökkenteni szeretnénk az üvegház hatású gázok kibocsátását, versenyképességet szeretnénk növelni az országainkban, és mindezt úgy, hogy kevesebb erőforrást fogyasztunk el. Ambíciós célkitűzéseket kell megfogalmaznunk ahhoz, hogy teljesítsük az energetikai hatékonysági elvárásainkat. Egyéni döntésekre, egyéni intézkedésekre van szükség, és ösztönzőkre, pozitív jellegű ösztönzőkre. Fontos intézkedések születtek, és kell, hogy szülessenek a modern területén, az intelligens, a smart hálózatok elterjesztésével például az épületeket is kiemelem, a közlekedési eszközöknek a fejlesztését, a kutatási eredményeknek az alkalmazását, az új energet, energiai források szempontjából. A kutatásra tehát szükség van a technológiai innovációra és a demonstrációs tevékenységekre is. Ami a finanszírozást illeti, a jelentés kitér arra, hogy a strukturális alapokat hogyan lehet mozgosítani a jobb energiahatékosság elérésére. Mindenképpen arra van szükség, hogy ez egy prioritást élvezzen az uniós költségvetésben 2013 után Éppen ezért gratulálni szeretnék jelentéstevőnknek, Bencen úrnak, aki kiváló munkát végzett. Megtalálta az egyensúlyt. Felhírem, felhívom az összes képviselőt, hogy támogass az Thank you very much, Mrs. Carvalho. And now, colleague Balcitis is coming for one minute. Első gerbiamas pirminike, Gerb... <coughs> Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, Noha az energiahatékonyság már sok jogalkotási tervezetben visszaköszön, egy dolog még nagyon hiányzik. Úgy néz ki, hogy a 20%-os cél felét se fogjuk elérni ilyen úton. A tagállamoktól sokkal több elkötelezettséget kéne bevasalni. A tagállamok nem veszik komolyan ezeket a megtakarítási intézkedéseket, az energia ellátás biztonságát sem egyformán. Ezeket a célokat kötelezővé kell tenni, és felügyelni kell megvalósításukat, mert egyébként nem használjuk ki a lehetőségeinket. Most pedig Van Nistelrooy képviselő úr következik, két perc áll rendelkezés. Ja, Köszönöm szépen. A jelentést kitűnőnek tartom. A környezetvédelmi célokat, a szindioxid kibocsátást taglalja, de segítséget jelent más szempontból is. Nagyon fontos konkurencia, képeseknek maradnunk, ez segíti a pénztárcát, illetve a környezetvédelmet is. A biztos úr elmondta azt, hogy hamarosan szeretne e, akciótervet készíteni a nemzeti akciótervekről. Azt gondolom, hogy itt még sok a javítani való, és a bizottságnak e, kritikai megközelítést kell alkalmazni. A két e, fázisról hallottunk. Az első szakaszban megvilágítjuk ezeket a célokat, és utána következik a kötelező érvényű bevezetés. Én ezzel kapcsolatban módosító indítványokat nyújtottam be. Nagyon fontos a hangsúly megfelelő elhelyezése. Milyen eszközöket eh, lát erre? Elegendő eszközzel rendelkezik-e az Európai Unió? Utána pedig a sürgetés szakasza következik. A második pont, a regionális politika, Szóda úr erre kitért. Azt gondolom, hogy itt nagyon sok mindent el tudunk érni a támogatási eszközökkel. Azok a pénzek, amelyek rendelkezésre állnak, nem használják fel őket a tagországok az energiahatékonyság érdekében. Éppen ezért nyújtottam be módosítóindítványt az 81-es e- cikkeihez. Itt fontos a tisztázás, világosabb kell, hogy legyen a szöveg. Nem csak több pénzügyi eszközre van szükség, hanem meglévő eszközök felhasználására. Szóda úrral egyetértek a harmadik pontban, a polgárok, az önkormányzatok nagyon fontos, hogy erőteljesebb szerephez jussanak az energiahatékonyság területén. Az én országomban, Hollandiában az iparral kötöttünk szerződést, és minden évben 2%-ot szeretnénk elérni. Még egyszer sok sikert kívánok! Most pedig Tika a Szilviánának adom meg a szót. Biztos úr, elnök úr, több mint 100 millió európai polgárt érint az energia szegénység. Éppen ezért nagyon fontosak az energia megtakarítására irányuló politikák. A szociális eh, lakások alakítása nagyon fontos, hogy prioritás legyen. A meglévő épületekre kell a hangsúlyt fektetni, és eh, nem be, beszéltünk kötelező érvényű célokról, anélkül, hogy a megfelelő eszközöket erre allok, ne allokálnánk. Az adó ösztönzők is nagyon fontos eszköz lehetnek eh, a hosszú távú energiahatékonyság megvalósításában. Biztos úr, a néppárt eh, találkozót valósított meg az önkormányzatok részvételével. 400-an számoltak be arról, hogy az emberek nem tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak. És minden tagország 4%-át használhatná fel a regionális alapokból az épületek javítására ezeket az eszközöket. Éppen ezért biztos úr, meg szeretném kérni önt arra, hogy a középtávú áttekintést használják fel arra, hogy több eszközt allokáljanak az energiahatékonyság javítására. illetve nagyon fontos 15%-át az Európai Regionális Alapnak erre a célra használni. Köszönöm szépen! Két perc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, tisztelt biztos úr. Természetesen én is köszönetet szeretnék mondani jelentéstevőknek és gratulálni is nekik. Nagyon pontosan fogalmazott a jelentéstevőnk bevezetőjében biztos úr azt mondotta, és egyetértek vele, hogy az a tény, hogy ma hatékonyságról beszélünk az energetik területén, azért az nagyon kapcsolatos az, hogy éppen az ember melyik elméleti iskolához tartozik. A 20% vagy más adatok esetében felmerülnek tehát az összehasonlítások a kérdések. Nem igazán létezik energetikai kultúra bizonyos értelemben. Éppen ezért itt az ideje, hogy most tovább lépjünk. A kérdés az, hogy hogyan. Véleményem szerint arra van szükség, hogy az innovációt célozzuk meg, az új technológiákat vegyük korcső alá. Többek között kiemelném az épületeket, és az épületek energetikai hatékonyságát, csak úgy, mint a közlekedés energetikai energiahatékonyságát. Ezek mind megvizsgálandó területek, és nagyon fontos az előrelépés. Persze Pénzügyi erőforrásokra van szükség, hogyha azokat a célokat szeretnénk teljesíteni, amelyeket kitűztünk magunk elé. Barroso elnök úr azt mondotta épp a mai napon, hogy egy sor ilyen cél nem tud megvalósulni, de léteznek egyéb pénzügyi források tartalékban. Hát nagyszerű, hogyha ez így van. De hagy emeljem azt ki, biztos úr, hogy nemrégiben szavaztunk, egy állásfoglalásról döntöttünk, amely előirányozza egy alapnak a felállítását. Olyan alapét, amely lehetővé teszi, a maradványoknak a felhasználását, az előző évől átnyúló maradványokat lehetne arra szentelni, hogy az energiahatékosságot növeljük. Úgy vélem, hogy ez egy kiváló megoldás lenni, és ez lehetővé teheti azt is, hogy ppp formájában mozgosítjuk a magántőkéket is. Gondoljuk a kohézus alapra, meg az egyéb EU-s alapokra. Ezáltal gyakorlatilag egy nagy kosárba tudjuk összegyűjteni a különböző pénzforrásokat, és jó célra tudjuk ezeket a pénzeszközöket majd szentelni. Ez teheti dinamikussá ezt a politikánkat, azt hiszem ez a kellő megoldás ahhoz, hogy a hatékosságot teljesítsük. Pirillo képviselő urat kérem egy perc erejéig. Grazie, Presidente, signor Commissario, onorevoli... Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák! Az akcióterv áttekintése az energiahatékonyság számára nagyon fontos, hogy átfogó megközelítést kapjon. És nagyon fontos, hogy az európai stratégiai célokat összefogjuk. Az energiahatékonyságba többet kell befektetnünk, ez alapvető fontosságú azért, hogy a 2020-as célokat sikerüljön megvalósítani. Másrészt azonban ugyanennyire fontos az, hogy a megtakarítási potenciált szintén aknázzuk ki, ez egyelőre nem valósul meg az Európai Unió, Unióban. Örülök annak, hogy beszélünk az épületek energiahatékonyságáról, hogy különböző intézkedések születtek európai szinten. El kell gondolkodjunk arról, hogy hogyan tudjuk ezt a munkát hatékonyan folytatni. alapvetően jók a kötelező érvényű célok, azt gondolom, egyébként nem fog sikerülni ezeket a célokat elérni. Úr, legvégül pedig Podimátá képviselő asszonynak adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Csak egy szempontot szeretnék még kiemelni, a kötelező célok fontosságát az európai népgazdaságok hatékonysága érdekében. A tagállamok nincsenek könnyű helyzetben, de szükségük van fejlődésre is, és munkahelyteremtésre is. És <clears throat> ha ezt maguktól nem látják be, akkor őket ösztönözni, illetve kényszeríteni kell arra, hogy a versenyképességünk, exportképességünk érdekében új zöld technológiákat támogassanak, ők maguk is ösztönzőket adjanak ilyenek kialakítására, és minden tagállamot más módszerekkel lehet kell ösztönözni. Óriási gazdasági előnye lehet az energiahatékonysági beruházásoknak, innovációnak, a köz számára és a magáncégek számára is. javaslom a kollégáknak, hogy a Benson jelentés javaslatait fontolják meg, és hajtsák végre. Kedves kollégákat, most pedig a KCDI keretében adok szót. Nem tudok mindenkinek szót adni, de az rendelkezésre álló öt percet felhasználjuk. Mindenek előtt Péter Jár képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Az energiahatékonyság nagyon fontos téma, és természetesen a fosszilis energia hordozókkal nagyon takarékosan kell bánni. Mindez pedig kihívást jelent. Azt gondolom, hogy az adatokat eh, megfelelő alapokra kell eh, alapozni, ez hatékony kell, hogy legyen a társadalom számára, és az egyének számára is. Nagyon fontos, hogy megfizethető legyen mindez. A polgárok számára pedig meg kell tudni magyarázni ezeket a folyamatokat, és meg kell tenni a megfelelő számításokat. Azt gondolom, hogy az éghajlati védelmi céloknál eh, nagyon fontosak ezek a számok. Köszönöm. Képviselőnek a pontosságot, most pedig Árzénész képviselő urat kérem egy percre. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A kankóni események relatív sikert képviselnek, a dolgok előre haladnak ugyanakkor, és úgy tűnik, hogy még Kína is kellő módon intézkedéseket kezdett el meghozni a kopenhágai kudarc után előrelépések vannak, de ugyanakkor nekünk is mindenképpen be kell ruháznunk az energiahatékonyság növelésében. Ha nem így járnánk el, akkor kétszeresen vesztesei lesznek, leszünk az ügynek. Vesztes lesz az összes háztartás, és vesztes lesz a gazdaság, a KKV-k is, a költségek növekedni fognak, és a környezetünk is kárvallotja lesz e folyamatnak. Éppen ezért tovább kell gondolnunk a dolgokat. Ha fel kell vennünk a versenyt, mint például egy olyan országban, mint például Kína, hogyan is ö, fogunk fellépni. Kína egyre zöldebb lesz, és ha ez így lesz, akkor nekünk is szigorú elvárásokat kell teljesítenünk, megtakarításokat kell teljesítenünk. Alfano képviselő asszonynak adom meg a szót egy percre. Grazie Presidente, con che di efficienza energetica posta in essere ad oggi dai vari... Köszönöm szépen, elnök úr 2020-ra nem fogjuk tudni teljesíteni a 20%-os csökkentést elérni az energetikai források fogyasztásában. Aggasztóak a jelenlegi adatok, 9-10 A 20 os célkitűzés a megújuló energiaforrásokra is nagyon ambiciós célkitűzés mégse teljesül. Aggódom, és mindenképpen arra van szükség, hogy a tagállamok is aktívan lépjenek fel, megerősítsék egymás fellépését kölcsönösen, és nem elég önmagába csak a jó szándékra appellálni, mindenképpen a sikerhez sokkal szigorúbb politikát kell, hogy meghatározzon az Európai Unió, és hatékonynak kell lennie valós felépésévek köszönhetően a megtakarításokat pedig a tiszta energiaforrásokra kell szentelni. Felhívok mindenkit arra, hogy támogassák a módosítókat, és az Európai Bizottság pedig indítson 2011-ben egy újabb programot. Elő urat kérem egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az energia hatékonyság és az energiatakarékosság szép fogalmak, és a jövőben még gyakran fogjuk őket hallani, de végre a tagállamokat konkrétan kéne segíteni ezek végrehajtásában. A közférának erről kellene járnia. Az energia hatékonyság növelése egyben erőforrásokat takarít meg és a környezetet is védi, de ezt össze kell kötni európai politikai ösztönzőkkel, egy egységes európai energiapiac létrehozásával, kötelező célokkal. Nem lehet semmit sem elérni, jobb, ha megnyerjük a közférát, a polgárokat, annak érdekében, hogy az az ő életminőségüket is javít. Hát képviselő urat kérem egy percre. Ma szó tiszt

Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Hangsúlyozni szeretném azt a tényt, hogy az energia megtakarítások nagyon fontosak, hiszen ezeknek jelentős gazdasági előnye van. Fontos a szociális előnyökre, a munkahelyteremtésre emlékeztetni. Azt gondolom, illetve hiszek abban, hogy az új típusú technológiák jelentős mértékben hozzájárulnak a fejlődéshez, nagyon fontos, hogy az európai vállalkozások megállják a helyt a versenyhelyzetben. A közös módszereket illetően nagyon fontos megállapodásra jutni a nemzeti energiahatékonysági célek megvalósulását illetően, illetve az előrelépés mérését illetően. Üdvözlöm a bizottság a erőfeszítéseit az egységes energiahálózat kialakítására. Nagyon fontos, hogy egységesíteni az engedélyezési folyamatokat. Köszönöm szépen. Végül, de nem utolsó sorban, Styler képviselő asszonynak adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Benson úr nyitó megjegyzéseit, ami az építőipart illeti. Szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy az én jelentésemről januárban lesz majd szavazás, beszéltünk az energiahatékonyságról, és két megjegyzésem van. Szóda úr említette az önkormányzatok szerepét. Nagyon fontos az érzékenységekre tekintettel lenni a költségvetési csökkentéseket illetően, és azt gondolom, hogy ezt fel kell vetnünk a vitán. Szeretnék egy kérdést feltenni a bizottsághoz a smart meter, méterekről is beszélünk, mérőkről, és nagyon fontos, hogy a minimális működésről megállapodni 2011-ig. Sajnálom, hogy az elnökséget nem képviseli senki ma este, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma. Az energia szegénység pedig eh, rendkívül fontos, ugyanígy köszönöm. Ére értünk a hozzászólásoknak, köszönjük mindenkinek. Visszaadom a szót günther oettinger bizottság, biztos úrnak kérem szóljon hozzánk. Elnök úr, tisztelt képviselők! Először is swoboda képviselőt szeretném biztosítani arról, hogy én is úgy gondolom, hogy helyileg kell végrehajtani ezeket az intézkedéseket, és valóban a tagállamoknak sok jó tapasztalata van a szanálási programokkal, amelyekre építeni lehet. Néha egy euró közpénz 6-7 euró magánpénzt generál mozgat meg, ha jó a keret. Meg kell vizsgálnunk, hogy a regionális programok valóban alkalmasak lennének-e ilyen célok elérésére. A regionális programok azért jók, mert a bizottság közvetlenül egy kis önkormányzatra nem tud hatást gyakorolni, de a regionális programok sokkal inkább. Ez fontos lépés lehet a következő pénzügyi időszakban legkésőbb. Aztán a kamatkedvezmények kérdése is felmerül itt olyan hiteleket lehetne nyújtani, például tulajdonosoknak, hogy házaikat olcsón tudják renoválni. Sokan sokféleképpen elmondták, aki az energiahatékonyságot növeli, pénzt takarít meg. De nem egyből, ezt ne felejtsük el. Mert Európa jóléti helyzetét, ha megnézzük, akkor lakásonként azt látjuk, hogy a, az ablakoktól, egyéb nyilászáróktól, az aktív és passzív ö, eszközökön át, az elektromos eszközökbe történő beruházásokon keresztül ö, 30-60 ezer eurónyi beruházásra lenne szükség lakásonként. Ez nyilván nem térül meg egy év alatt a következő tíz évben kell tehát beruháznunk annak érdekében, hogy a következő 40 évben majd a fenntartás olcsó legyen, és a megtakarítások realizálódjanak. Tehát fordított a sorrend, ráadásul itt ugye generációs problémáról is van szó, szó van. A mi generációnk, az én generációm okozta azokat a problémákat, amelyeket csak 40 év múlva, vagyis gyerekeink, vagy még az ő gyerekeik tudnak csak, ha egyáltalán megoldani, és ők látják majd annak is a hasznát, amit esetleg most eldöntünk. Képesek leszünk-e ilyen hosszú távú módon tervezni? Én látom a lehetőséget, de ez a költségvetési területen is új prioritásokat kell megfogalmazni, mert az energia, szempontú szanálása az épületeknek hosszú távú költségvetési kérdés is. És nem fogunk végtelen összegekkel rendelkezni. Honnan kell elvenni a pénzt? Ez is felmerül tehát. Ez az európai politika, költségvetési politika fő kihívása. Másodszorban ketten is Eichhaut kolléga köztük elmondták, hogy az alapelvek célok világosak. Szerintem nem. Az Európai Tanács szövege van itt az asztalomon, és a tanács legutolsó megfogalmazása idén márciusból szó szerint úgy hangzik. In energy efficiency. Vagyis a 20%-os cél nem rossz körülbelül lesz, mondja ki a szöveg, vagyis nem mond semmi kötelezőt. Lehet ez a 16-18 százalék is. A tagállamok tehát szeretnék felhigítani a szöveget, én maradok a 20 százaléknál, de már látható, hogy kezdenek kivonulni. Aztán a 2007-es márciusi tanácsi határozat, amikor 2020-ról beszél, akkor más időtervet fogalmaz meg. Az Európa Intézet azonban kimutatta, és három számoszlopot soroz, sorolnék most föl, amelyek igazolják, hogy ez így nem működik. Olaszország felhasználása millió tonnában 173. 2020-ban 208-ra fog ez fölmenni, vagyis növekedni fog 8%-kal Olaszország energiafelhasználása, tehát abból vonja majd le a 20%-ot, és akkor körülbelül ugyanott lesz, ahol most van. Luxemburg 2007-ben 4,7 millió tonna volt, 5,6-ra <clears throat> ez majd fölmegy, és majd 20% csökkentés után visszatér 4,6-ra vagy 7-re. Vagy Portugália 23,8 a referencia évben, fölmegy 30-ra, és visszamegy majd 24-re. Tehát, ha így fogjuk föl a tagállamok legalábbis ezt a 20%-os sökkentést, hogy a növekedésből vonják le azt, akkor helyben tapogunk. Tehát országonként kell konkrét célokat kitűzni. Sokan a kötelezőség mellett teszik le voksukat. Én optimista és realista is vagyok egyszer. Úgy gondolom, hogyha valamit kötelezővé teszünk a tagállamoknak, vagy legalábbis javaslunk ilyesmit, akkor a tagállamok ezt azonnal elutasítják. Semmi esélye nincs ennek, hölgyeim és uraim. És akkor semmit nem értünk el. Ez a két lépéses terv, amit önöknek előadtam, szerintem realisztikusabb, és az ügyet is jobban szolgálja mert először azt mondom a tagállamoknak, hogy először alakítsátok ki nemzeti programjaitokat önként, ahogy akarjátok, csak tudjátok, hogy van egy 20%-os cél, és ha két év után kiderül, hogy ezt nem hajtották végre a tagállamok, akkor ma már jobban mondhatjuk, hogy jó, akkor bevezetjük a kötelező célokat, és ezt már majd nem tudják a tagállamok akkor elutasítani. Kérem, vizsgálják meg, hogy ez a két lépcsős tev az önök saját kormányainak ismeretében nem az okosabb európai eljárás-e, mint amit önök követelnek, hogy követeljem én is a kötelező célokat. És mindegy egyébként, hogy önkéntes vagy kötelezőek a célok, nemzeti cselekvési tervekre feltétlenül szükség van, és ezeknek a tartalmát, következtetéseit viszont tudjuk ellenőrizni, és nem fogadunk el olyan terveket, amelyek érdemben nem szolgálják az európai célokat. Ebből politikai vita lesz, ezt én garantálom. Köszönöm, hogy ma meghallgattak, illetve elmondták sokféle javaslatukat. Ez volt ennek a vitának az első fordulója, még sok felvonása lesz. Köszönöm. Thank you very much, Commissioner, and Köszönjük szépen, biztos úr. Késői, ezen a késői órán végül megadom a szót Bent Bencen úrnak, a jelentés szerzőjének. Tak, herr Herr Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák. Köszönöm szépen ezt a tartalmas vitát. Hogyha a polgárok ezt követik, illetve hallgatják, akkor az a benyomásuk származhat, hogy különböznek a vélemények. Ezzel a témával azt gondolom tovább kell foglalkoznunk. Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a vitán nagyon sokszor elhangzott a kötelező érvényű célok problematikája, Nagyon fontos a már meglévő jogalkotást a gyakorlatban megvalósítani, illetve figyelemmel kísérni azt, hogy ennek a gyakorlatban történő ültetése megtörtént-e. Nagyon fontos az épületeknél az energiahatékonyság növekedés, eh, növelése, illetve a közlekedés politikát is ennek szellemében kell előbbre vinnünk. Nagyon fontos, hogy ezek az energiahatékonysági intézkedések megfelelő finanszírozás mellett valósuljanak meg. Számos még a tennivalónk, nagyon sok mindenen lehet még javítani Európában számos területen. Nem szeretném azt meg, megismételni, amit Kárin szúr Litvániából ma mondott miszerint az Európai Unió nagyon sokat fizet harmadik országoknak, Oroszországnak és a közel-keletnek energiáért. Nem lehetne ezeket a pénzeket Európán belül jobban hasznosítani? Ez a nagy kérdés, és Európának vezető szerepet kell betöltenie ezen a területen. Éppen ezért fontos a beruházások megvalósítása, és ez azt is jelenti, hogy több munkahely születhet. Innovatív munkahelyekre és kvalitatív szempontból magas minőségű munkahelyekre a kis- és középvállalkozásokban, Európában. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, aki részt vett a vitán, hozzászólt, köszönöm a bizottság munkáját, köszönöm szépen az illetékes kollégák munkáit és a saját frakcióbeli kollégák munkáját illetve az árnyékjelentéstevők munkáját, és kitűnőnek érzékeltem az együttműködést. Nagyon fontos az, hogy egyértelmű jelzést küldjünk az Európai Parlamentből, az Európai Bizottság felé, hiszen fontosnak tartjuk az energiapolitikát, illetve az ezzel kapcsolatos irányvonalakat. Benson, thank you, colleagues. Köszönjük, Benson úr, köszönöm kollégák. Biztos úr, ezt a vitát lezártam. Holnap fél egykor lesz a szavazás. Tovább lépünk. Anya